conducive to... Nos, kedves kollégák, Sok szeretettel köszöntök mindenkit a e, kerekasztal megbeszélésünkön. Vannak olyanok, akik sokszor járnak erre, olyan nagy ez a terem, hogy éppen hogy csak úgy homályosan látom a kollégákat, úgyhogy ha valakinek rosszul mondom a nevét, akkor bocsásson meg. Mindenki elfogadja el a napi rend tervezetet. Hogyha igen, akkor a, még a jegyzőkönyvet is gyorsan fogadjuk el, február 18-19. Ezzel sincs semmi gond, jó? Akkor a következő napi rendi pont visszajelzés a három oldalú megbeszélésekről. Nem, nem az jön, hanem a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások. Zászáda, kollega, öné a szó? Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Először is szeretnék köszönetet mondani minden árnyék jelentéstevőnek, Számos ülés volt már ebben a témában, és megbeszéltük a módosító javaslatokat, és tíz kompromisszumos javaslatban állapodtunk meg. Már vagy egy év is elmúlt azóta, hogy elkezdtük a munkát ezzel a témával kapcsolatban, és az a benyomásom, hogy elég közel vagyunk már a végéhez, holnap lesz a szavazás a TRAN bizottságban hogyha vannak olyanok, akiknek nem, még mindig nem szolgál megelégedésre a javaslat, azoknak szeretném mondani, hogy még plenárison is lesz szavazás, hogy első olvasatban lezárjuk, és aztán a tanácshoz kerül az anyag, és majd vissza a parlamenthez a második olvasatra. Több mint egy évet dolgoztam ezen a témán, úgyhogy amit tanultam ebből, az a következő a parlamentben nem a módosítás, vagy frakció, vagy irányelv szót használják a leggyakrabban, hanem a kompromisszum szót. A kompromisszum ez egy jó szó, hogyha senki sem teljesen elégedett az eredménye, le kell ülni ugye tárgyalni, és a végén elhagy, úgy hagyják el a termet, és az, az az érzésük, hogy lehet, hogy nem tökéletes megoldásra jutottak, de legalábbis hát mindenki együtt tud élni ezzel a megoldással, hát ezt nevezik kompromisszumnak. Na, azt hiszem, hogy ezt sikerült itt elérni. Egy dolgot kivéve, a H kompromisszumot kivéve, itt két változata van a szövegnek, a legtöbb, ezt, ki, ezt kivéve a legtöbb kompromisszumos javaslat elfogadta az összes frakció, úgyhogy ezt nagy sikernek tartom. Az én értékelésem szerint, bár a legtöbb tárgyalás vagy egyeztetés arra koncentrált, hogy további liberalizációt megegyünk, megengedjünk-e a nagyobb, vagy a legnagyobb reptereken három vagy négy kiszolgáló, kiszolgáló céggel. Nos, ennél fontosabb témák is vannak, amelyek azonban a vita során egy kicsit marginális szerepet játszottak, mint például a közös közbeszerzési folyamat bevezetése az európai reptereken. Tehát ez ez tényleg egyszerűsíti, egyszerűsíti a szolgáltatók életét. Nem 27 közbeszerzési eljárás lesz, hanem egy, nem 27 értékelési eljárás lesz, hanem egy. Tehát egy földi kiszolgáló cég, amely 27 tagállamban kíván szolgáltatást nyújtani, ennek a, ennek a cégnek nem kell 27 engedélyt beszerezni. Ami emellett fontos még, az az, hogy nem volt benne, ami, ami nem volt benne javaslatban, még az Európai Bizottsági Javaslatban sem, ezek a minimális eh, sztendernek. Úgyhogy végre az európai reptereken lesznek bizonyos eh, sztenderdek, amelyeket mindenkinek be kell tartani, és hogyha egy kiszolgáló nem tudja ezeket betartani, akkor eh, akkor megszüntethetik a szerződését, vagy kötbért kell fizetnie. Végeredményben zárásként hadd köszönjek meg, mind, köszönjem meg mindenkinek a módosító javaslatokat. 500 módosító javaslat született. Köszönöm szépen a, a tárgyaláson résztvevőknek, akik a kompromisszumok kidolgozásában segítettek, és köszönöm mindenkinek, aki elfogadta a kompromisszumokat. Elnök, köszönöm Fleckenstein úr a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. A kompromisszum akkor születik meg, hogyha kész a puzzle, és mindenki egyet tud érteni a kiadott képpel. Mindenki nagyon keményen dolgozott, a jelentéstevő is, mi is. Igyekeztünk egy olyan megfogalmazást találni, ami elfogadható mindenki számára az alvállalkozók eh, eh, tekint, alvállalkozás meghatározása tekintetében, aztán az általános egy, megegyezés vagy egyezmény tekintetében. Ez mind eh, fontos volt számunkra. Ami a küszöbértékeket illeti, ezzel is egyetérthetünk, ezek megfelelő irányba mutatnak. Azt hiszem, hogy ezek mind, ezeknek mindnek szerepelnie kell. nem voltunk minden ponttal, nem értettünk egyet minden ponttal, aztán nem, most végül is mégis egyetértünk, egy pont, sikerült megegyezni a szubszidiaritás kérdésében. Két különböző javaslatról fogunk szavazni holnap, és a saját frakciónk nevében elmondhatom, hogyha elfogadják a javaslatunkat, a zöldek és a szocialisták kompromisszumos javaslatát, akkor, akkor záró szavazáson megszavazzuk a teljes csomagot. Köszönöm szépen. Nos, akkor a liberálisok nevében, igen, Klinc nevében szólok hozzá. Holnap, Klinc, illetve ma nem tud Klinc úr itt lenni, Elnézést kérünk, de nagyon szépen köszönni az együttműködést, köszönni a sikerült kompromisszumra jutni. Sajnos holnap sem tud itt lenni, sem a nem tud, sem a holnap nem tud itt lenni. Azt mondta, hogy mondjam ezt, túl hangosan beszélek, mondjam el, hogy egyes ö, ö, reptereken mindenképpen lehet a minőséget javítani, ez az ő tapasztalata, meg a kollégáké is. Na most, ami a standardeket és a, és a képzettség, képzési elvárásokat illeti, ez jó irányba halad. Nagyon sokat beszéltünk az ő véleménye szerint az földi kiszolgálók számának korlátozásáról. Ez ő szerinte azonban nem ez az egyetlen út a megoldáshoz. A a Szociális Bizottságból érkezett javaslatokkal, módosító javaslatokkal kapcsolatban azonban még elég szkeptikusok, szkeptikusok a liberálisok. Nagyra értékeljük Szeszede úr kompromisszumos javaslatait, nagyon sok pontban sikerült jutni, alvállalkozás, képzési, képzettségi elvárások, aztán a szubszidiaritásról is beszéltünk, persze voltak olyanok, akik ezt mindenképpen üdvözölnék, de a, le, de a többség eh, egyetért azzal, amit eh, Szaszada úr javasolt, három földi kiszolgáló átmeneti időszak tíz év, ez rendben van. Persze előfordulhat, hogy bizonyos okokból ez nem működik, akkor ez ennek az okait fel kell sorolni, de az ALDE összességében javasol, ö, támogatja. Tandál úr következik. Tisztelt elnök úr! Eléggé meglep bennünket ez a vita, Különböző frakciók, különböző vélemények uralkodnak itt a házban. Közösségi módszerről beszélünk, és ezzel próbálnak mindent megoldani. Mit jelent ez? A nemzeti gondolkodás uralkodik a nagy frakcióknál, tehát a nemzeti, nemzeti szinten gondolkodnak, főleg ami a nagy reptereket illeti, úgyhogy eléggé meg, meg vagyunk lepődve, elnök úr. Egyet értünk az 1A kompromisszummal, de csak nagy fogcsikorgatva. Hogyha nagyon muszáj. De végül is támogatjuk ezt a kompromisszumos javaslatot, eh, elnök úr, mert szeretnénk a javaslatot összességében eh, hát mégiscsak életbe tartani. Hát teszünk még egy lépést a liberalizáció eh, felé, azonban az A2-est nem tudjuk elfogadni. Hogyha megnézzük a H pontban a, szocia- a szociális kérdéseket, nem tudom, hogy itt van-e az Európai Bizottság képviselője, nem annyira ismerem ezt a termet. Nos, lenne egy kérdésünk az Európai Bizottsághoz. Számos, számos szociális aspektus merül föl a H pontban. És ezzel nem igazán értünk egyet. Az Európai Bizottságtól azt szeretném kérdezni, hogy mit tudnak mondani, mi a helyzet a tanácsban. Talán tájékoztathatna bennünket a bizottság a dolgok állásáról. Remélem, hogy a tanács, ugyanúgy, mint a frakcióm is, ezeket a pontokat, amelyek kifejezetten abszurdak, nem fogja eh, át boxolni és átengedni. Úgyhogy a bizottságtól kérdezem, a bizottság képviselőjétől, akinek nyilván van egy kis kulisszák mögötti tudása. Tudjuk, hogy a tanács nem igazán szívesen válaszol az ilyen típusú kérdésekre, úgyhogy ezért teszem fel a kérdést a bizottságnak. Tehát az egy át, mint ahogy már mondtam, fogcsikorgatva támogatni tudjuk, és ugye azt szeretnénk, hogyha a többi területen a szlotok és a a zajszint területén eh, sikerülne döntésre jutni. Nyilván tudják, hogy sokat tettünk annak érdekében, hogy ezt a témát újra napirendre tűzzük a eh, TRAN bizottságban, és reméljük, hogy holnap valamilyen eredményre jutunk. És hát a kérdésemet várom, válaszolja meg az Európai Bizottság, Kramer úr. Ja, ö, eh, fal... Igen, Lichtenberger asszony a gépe késik, úgyhogy még úton van, úgyhogy én szólok helyette. Először is a parlament esetében ez egy szegénységi bizonyítvány. Hosszan vitatkoztunk a bizottságban, aztán szűk többséggel, egy szavazat különbséggel döntöttünk, de hát hogy a plenárison ezt visszautasítsák egy hatalmas többséggel, hát nem tudom. Ez számomra nem parlamentarizmus, megvolt az álláspontunk, és hát a tanácsnak közeledni kellett volna, nem pedig visszadobni. És most érkezett az újabb javaslat, van egy tíz éves átmeneti időszak, már ez is mutatja, hogy mennyire sürgős ez az egész problémakör, világos, nem? És hogyha a repülőtereket összehasonlítjuk egymással, akkor jó lenne, hogy erről készüljön egy elemzés, mert a Bécsi meg a Frankfurti repülőtéren nem szállok át szívesen, mert elvesztem a bőröndömet. De más példákat is jó lenne hozni. Semmi kifogásom nem lenne ezzel ellen, de a kockázatok becslését, felmérését soha nem láttam és ez egy lehetetlen dolog. Vannak repülőterek, nem mondok nevet, de hát mindenki tudja, hogy ott jobb nem átszállni, mert a földi kiszolgálás nincs a helyzet magaslatán, inkább máshova repülök, hogy átszálljak. Nem mondtam nevet, repülőtér nevet. Birminghamben minden jó, nem? A második dolog. és erről szó is esett már. Minden esetre úgy gondolom, hogy ezt meg kell normálisan vitatni, és az a kompromisszum, ami megszületik néhány repülőtére vonatkozóan az európai szabályozás, de hát maradjunk az eredeti elutasításunknál, és reméljük, hogy ez a plenárison is így megy át. Gáler úr. Köszönöm szépen a szót. Számomra is ez a módosított bizottsági javaslat nem igazán elfogadható. Tehát nagyon remélem, hogy az ertő, első, első szavazásnál ugyanolyan lesz a többség, mint az elmúlt alkalommal, és ez most a bizottságra vonatkozik. Itt számára nem az a fontos, hogy jobb legyen a jogszabályalkotás, hanem hogy valamilyen módon egy ilyen kimeneküljön ebből a problémából, és itt a piac nyitása számára a lényeg. Erről tulajdonképpen már hallottunk, ez ott van a sorok között. Tehát egy szolgáltató, az lehet jó vagy rossz, és nincs garancia arra, hogy csak attól lesz jobb a minőség, hogy több a kiszolgáló, és hát ezt a bizottság egyáltalán nem ambicionálta. Na most még egy megjegyzésem van, ez csak arra az esetre vonatkozik, hogyha nem történik meg az elutasítás. Ezzel kapcsolatban a következőt mondom. Jó lett volna, ha a kompromisszum kidolgozói az A2-es kompromisszumban még röviden, ugye 16 óráig van még időnk, utalnának arra, illetve kihúznák az in the light of local circumstances, mert ez biztosítja, hogy a tagállam hatásköre az sértetlen maradt. Tehát számomra itt a szubszidiaritás a legfőbb elv, és ezzel néhány kockázatot is el lehetne kerülni, úgyhogy ez a jogi szolgálat véleményét is tükrözi. A C kompromisszummal kapcsolatban úgy gondolom, hogy az a tény, hogy az, lehet önállóan becsekolni, ez már önmagában is liberalizáció, de ez az önálló intézés és a harmadik személyek által, illetve a harmadik vállalatok által végzett tevékenység, az lehet, de a kiszolgálónak mindenképpen része kell, hogy legyen ennek a rendszernek, és nem csak társult tagja vagy leány vállalata. Azt hiszem, hogy a repülőgép szerepe a koordinációban, a földi kiszolgálás koordinálásában erősödni kell mindenképpen, mind idő szempontjából, mert ez lényegesen rugalmasabbá és zökkenőmentesebbé teheti a az utazást. Ez az eljárás túlságosan hosszadalmas véleményem szerint meg kell a repülőtérnek először kérdezni az illetékes hatóságnál, aztán hosszú időbe telik, amíg megérkezik a válasz, úgyhogy ez minden csak nem hatékony, úgyhogy az F kompromisszumban javasolnék még egy módosítást. Ennyit szerettem volna még röviden elmondani de csak a szubszidiaritás elve érvényes akkor, hogyha az első indítvány nem megy át. Kadrale, köszönöm szépen a szót, köszönöm a szót, elnök úr. A status quo nem támogatjuk. A mostani jogszabály nem jó, de a bizottság javaslatát sem tartjuk jónak azt sem támogatjuk. Mi mindig a jobbítás mellett vagyunk, és a raportőrnek azt kell, hogy mondjam, hogy biztos, hogy tett egy lépést előre, ezért köszönet is illeti, hogy kész volt arra, hogy a javaslatainkat átvegye, és néhány pontban kompromisszumra jussunk. Az árnyék jelentés felelőse Fleckenstein kollega is említett néhány kérdést. Két pontban volt egy alternatív javaslatunk, illetve megfogalmazásunk. Mi nagyobb rugalmasságot szeretnénk, egy minimális számot arra vonatkozóan, hogy hány szolgáltató legyen, és azok a tagállamok, amelyek választ, csak kettő között választhatnak, ugye az A2-es kompromisszumra gondolok, reméljük, hogy ezt elfoglalják. A subcontracting, a alvállalkozói szerződések, hát ezt nem lehet minden esetben vízmajornak tekinteni, force majeure-nek a rugalmassággal kapcsolatban. A szolgáltatók számát illetően. Ez azt jelenteni, hogy itt a frakcióban egyhangúan támogatjuk a javaslatot, a plenárison is. A mi frakciónk a javaslat mögé áll, tehát reméljük, hogy holnap a kompromisszum támogatásra talál majd a szavazásnál. Köszönöm szépen, elnök úr. Hallotta, hogy a néppárt ugye egyhangúan fog szólni a dossziéval kapcsolatban. De mégiscsak szeretnék köszönetet mondani a raportőrnek, mert a szó legszorosabb értelmében kompromisszumkésznek mutatkozott. Másodszorban szeretném aláhúzni mindazt, amit Said az imént mondott. Mi is úgy véljük, hogy ezen a területen nem csak nyitásról kell beszélnünk, hanem arról is, hogy a szociális téren előbbre lépjünk, és aki a jelentés ellen szavaz, az a haladás ellen szavaz, amit mi javaslunk. És én továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy a duopól az nem mindig jelenti a legjobb munkafeltételeket. Tehát a nyitás, még ezen a szinten is hozhat valami jobbat, és itt nem csak elméletről kell beszélni, hanem konkrét javaslatokkal kell előállni. Azt is gondolom, hogy összességében, mint csomag, ez nem lesz a bizottság legcsodálatosabb jogszabálya az öt éves ciklus idején, nem ez lesz a legdicsőbb tevékenysége, de azért mégiscsak megfelelő érdekes hangsúlyokat tudunk érvényesíteni, és hát ami a jövőt illeti, az országokkal talán sikerül egy erősebb, markánsabb párbeszédet folytatni. A szubszidiaritás számomra az az utolsó megoldás mindig. Nem negatív értelemben, néha abszolút pozitív értelemben is. Ha nem találok más megoldást, akkor jön a szubszidiaritás de azért lássuk be, a mi munkánk azért az, hogy harmonizáljunk, hogy azért európai szinten tudjunk valamit szabályozni, és a szubszidiaritás elve az ugye 27 különböző jogszabályt jelent, mert mindenki azt csinál otthon, amit akar. Tehát a szubszidiaritást ebben az esetben nem igazán támogatom, de el tudom fogadni, ha mások másképp gondolják. Ez a közösségi módszer, amelyről szóltál az imént, azt gondolom ebben az esetben nem a legrosszabb úton járunk. Többletértéket tudunk produkálni szociális értelemben, a felelősség terén, és fel tudunk fegyverkezni a jó vitára a tanácssal, ugyanis ez a dokumentum jelenlegi formájában, ez az egész csomag még bizony sok javításra szorul. Köszönöm szépen. <coughs> Foster asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentés készítőjének, és a munkát mindenki keményen ö, dolgozott. Van Dalens ö, kollega megjegyzésével kapcsolatban. Ö, van ö, néhány félreérthető megfogalmazás a H kompromisszummal kapcsolatban. Itt ö, a ö, kereskedelmi szerződésről esik szó, és ez a munkafeltételekre is kitér, ezt mi támogatjuk, de a 12. cikkben megvan, hogy milyen kollektív megállapodásra van szükség. Na most nem tudom, hogyha az egyik társaság egy másik társasághoz helyez át munkatársakat, akkor mi történik. A J kompromisszummal kapcsolatosan itt megint az alvállalkozókról esik szó, a subcontractorokról. Itt megint fontos lenne a kollektív megállapodás bővebb kifejtése. Aztán az el kompromisszumnál ez az a, a Viszmajorra vonatkozik. Hát gyakorlatilag vannak kivételek, és az egyik legfontosabb, az az, hogy az, hogyha valami technikai probléma történik, akkor sok esetben ezt is viszmajornak, force majornak értékelik, úgyhogy ezt csak kivételes körülmények között lehetne érvényesíteni tudni és itt mindenképpen hatékonyabb munkára van szükség, és ezt ugyanúgy meg kell határozni a jogszabályban. Köszönöm szépen, elnök úr, és talán majd kapok választ ezekre a kérdésekre. Förber úr, köszönöm szépen, elnök úr, már nagyon sok minden elhangzott, rövid leszek. Azt hiszem, hogy először is figyelni kell, hogy az okot és az okozatot ne kavarjuk össze. Ugye az ok az az, hogy a piacot meg akarjuk nyitni, és a, aztán a hatás, az egy másik kérdés, de számomra ez fontos, úgyhogy nem szabad itt a, a lovat hátulról felnyergelni, mert, vagy fordítva ülni a lóra. A kérdés az ugye az, hogy milyen módosításra van szükség a meglévő jogszabályjal kapcsolatban. Ez vonatkozik a szubszidiaritásra is. Hogyha azt mondjuk, hogy érvényesüljön a szubszidiaritás, maradjon minden úgy, ahogy van, akkor nem kell új irányelv mert a szubszidiaritás az egy jó híd, amin át lehet menni, de a kérdés azért az, hogy minek? Vannak jogszabályok jelenleg is, és ezek is adnak bizonyos lehetőségeket. Két témát említenék még ezek függetlenek a szolgáltatók számától. Az egyik kérdés, amely foglalkoztat, hogy miért lehet az, hogy a földi kiszolgálók különböző szolgáltatásokat biztosítanak különböző repülőtereken, ezért miért lehet itt keresztfinanszírozást megengedni egymás között? Úgyhogy örülnék, hogyha ezzel is foglalkozna a jogszabály. Nem lehet megérteni, hogy ha monopólium alakul ki, mondjuk az EU-n kívül, akkor beszáll az ember egy versenybe, különböző tarifákkal, árakkal, ugye ezekből következnek az árakból a tarifák, tehát ez mind-mind a foglalkoztatottak hátán történik, és ebből kialakul egy monopólium. Németországból tudok egy jó kis példát említeni, vagy Svájcból. Ugye Svájc nem tagja az Európai Uniónak, úgyhogy ők tehetnek, amit akarnak. A második téma pedig, ahol szintén javaslatot tettem a raportőrnek, az a menedzsment funkció kérdése a repülőtéren. Tehát a szolgáltató az infrastruktúrát menedzseli. Ugye egyre nagyobb koordinációra van szükség, annál többre, minél több társaság jelenik meg. Úgyhogy ezek olyan kérdések, amelyekre választ kell találni, és ezért meglep engem egy kicsit, hogy ezeknél a kérdéseknél sem egyes szerződésekről beszélünk, hanem kompromisszumokról, és ami a technikai, műszaki kérdéseket illeti, most hagyjuk a szolgáltatókat, hogy hány van, egy, kettő vagy száz, a kérdés csak az, hogy mi lesz ennek a konkrét hatása, és hát erről ugye szavazni lehet, ha különböző modellek kerülnek szóba, de hát örülnék, hogyha ez a vita a az tükröződne, meg ami a kereszt szubvencionálást illeti a különböző, vagy a menedzsment feladatok ellátását, az infrastruktúra üzemeltetését. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony. Nagyon szépen köszönöm, és elnézést, hogy késtem, de hát itt a Lufthansa a hibás, a Lufthansa a hunyó. Nem volt meg a bőröndöd, vagy mi? nem, én már soha nem adom fel a csomagot, mert az életben nem látom viszont. De, bárhogy is legyen, Ferber kollégával ritkán értek egyet, de most igen. Ami a monopóliumokat illeti. Ez még változhat. Én látom, hogy ez a két vagy három szolgáltató gyakorlatilag mindenütt, egész Európában ugyanazt a szolgáltatást nyújtja, ugyanolyan rosszul. A, nincs meg a bőrönd, és én, ez, mindenki mindig másért felel. Úgyhogy 12-szer küldik az embert innen, oda, meg onnan ide, és az utas az egy zavaró körülmény ebben az egész szállítási ágazatban. És ez egy hatalmas probléma, ami a monopólium struktúrákból következik. Már most a repülőjáratoknál verseny van néhány főváros esetében, de vannak monopóliumok egyes régiókban, és ez tarthatatlan. Még vannak nagyon komplex rendszerek alakultak ki. A kollega szólt a menedzsmentről. Igen, 17-szer utasítanak vagy küldenek onnan ide, innen oda, tehát ez a szervezet felelőtlenség, ez az elv, és ez a gyakorlat, nem a kivétel, és ez az egész anyag, amivel foglalkozunk, ez nem oldható meg végül is. Nem is fogjuk megoldani a problémákat, mert azt hiszem, hogy be kell avatkozni sok mindenbe, de nem úgy, hogy egy, kettő, három nagy szolgáltatót egész Európában engedélyezünk, akik aztán keresztfinanszírozzák egymást, hanem tisztázni kell a munkafeltételeket, a struktúrákat kell megpiszkálni. Akkor, hogyha hogyha a struktúra nem változik, akkor lehet, hogy egy kis zavar egy egész rendszert béníthat meg. És én azt hiszem, hogy ez az egész dosszié, és most tényleg utoljára mondom el hangsúlyosan, hogy ez kontraproduktív ez a dosszié már csak a jogszabályi szemszögből elfogadunk egy szabályozást néhány, három, négy, öt repülőtérre vonatkozóan, ott a 11-ből van négy szektor, és mi a szenzáció? Az, hogy kettőről háromra növeljük a szolgáltatók számát, és a káoszt is növeljük. Tehát ez nem jó jogszabályalkotás, nem így kell törvényt hozni. Úgyhogy ne, ne foglalkozzunk ezzel. Ha meg mégis akarunk valamit, akkor ha lehet, akkor nem most. Ugyanis a munkavállalói jogok még csökkennének, és ahol megnyílnak az ajtók, ami az ég a világon semmi javulást nem hoz. Mi azért vagyunk itt, hogy, javas, hogy javítsunk az emberek helyzetén. Ne rosszabbítsuk azt, vagy ne rosszabb jogszabályokat fogadjunk el, tehát hagyjuk ezt az egészet. Mr. Fleckenstein, you've already... Fleckenstein úr már beszélt, de úgy látom, hogy még egyszer szeretne hozzászólni. Jó, akkor megadom a szót, de csak röviden. Igen, igen azért szeretnek kétszer, <laughs> kétszer hozzászólni, mert jobb ez, mint egyszer egy hosszú beszédet felolvasni, és aztán a kollégákat már nem is meghallgatni. Nos, Ferber úr, egyes dolgokat, amelyeket mondott, érdekesnek tartom. <clears throat> Érdemes lenne összeülni az árnyás árnyék jelentéstevőkkel, Cászada úr, hogyha hajlandó erre, akkor ma még beszélhetünk nem tudom, hogy időben ez belefére még. Másodszor Lichtenberger asszony. Ami a szociális sztenderdeket illeti, ezeknek a javítása, a minőségi sztenderdek javítása. Ez az egyetlen feladat, amely véleményem szerint elérhető ezzel a jogszabályjal, és ezt mindenképpen támogatjuk. Hogy ezt úgy úgy tudjuk csak megvásárolni idézőjelben, hogy a liberalizációt eh, kényszerből kiteresztjük. Nos, hát ez nem tetszik nekünk sem, és ezt nem fogadjuk el mi sem. És ezért nyújtottuk be az A2-es módosítást. Végül pedig eh, Gors úrhoz lenne egy kérdésem Ön azt mondta, hogy várja a tárgyalásokat a tanácson, mert úgy gondolja ön is, hogy egy-két dolgot még ott lehet javítani. Ön milyen javításokat, korrekciót vár a tanácstól? Melyik területeken látja ennek lehetőséget? Meissner mondja, mindenki szeretne visszatérni a hozzászólás, újabb hozzászólást elmondani. A probléma a kérdésekkel az, hogy ezeket meg is kell válaszolni, és aztán kifutunk az innéből. Meissner mondja, röviden. Nem, nem, nem második hozzászólási forduló van itt most, hanem csak tényleg, ha csak tisztázni kell. Igen, röviden. Mert úgy tűnt ez az egész, mintha ez a javaslat nem javítana semmit. Nos, nem érte el a javaslat leméri el a javaslat azt, hogy, a, hogy a, javítsuk a késések helyzetét, de vannak dolgok, amelyeket lehet igenis javítani. A minőségi sztenderdek meghatározása, aztán az alvállalkozás meghatározása. Vannak olyan dolgok ebben, amelyek az európai utasok érdekében állnak, én úgy látom, úgyhogy mindenképpen megéri ezeket a kompromisszumokat, ahogy ezt a jelentéstevő ezeket kidolgozta, ezeket pontosan megnézni, megvizsgálni, és holnap szavazni róla. Gáler úr, Fleckenstein úrnak mondom, mi lesz, hogyha kompromisszumokat nem fogadják el, amiket önök benyújtottak, akkor e- ellene szavaznak? Igen, ellene szavazunk, mondja válaszként, Fleckenstein úr, ellene szavazunk. Most mikrofon nélkül. A frakció, azt kérdezem, hogy a frakció, a frakció ellene szavaz-e? Na, na, na, na, na, na. Gáler úr, teljesen egyetértek egy, ezzel, amit kérdez, e, de az én szakbizottságomban az elnök adja meg a szót, úgyhogy kérem az elnöknek szóljon, és ne kiabáljanak mikrofonon kívül Fleckenstein úrra. A következő Boldvin úr az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden, de már többször hozzászóltam ebben a szakbizottságban, és nagyon jól ismerik az álláspontunkat minden ponttal kapcsolatban. Mindenkinek köszönöm az együttműködését, főleg az asszisztenseknek is, akik nagyon sokat segítettek a földi kiszolgálás témájának kezelésében. Egy konkrét kérdést kaptam Van Dálen úrtól, azzal kapcsolatban, hogy a tanácsnak mi az álláspontja. A tanács általános megközelítést ért el, fogadott el, az Európai Bizottság álláspontját támogatják, amely a kollektív közbeszerzési megközelítést javasolt az Asada úr Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. változatát eh, terjesztettem elő, az A és B változatokat. Az, amit elfogadunk, az az, az egy olyan dokumentum lesz, amelyik nem fog foglalkozni azzal, hogy, á, e, hogy hány szolgáltató van. Lengyelországban 40 millió lakos van, nincs olyan repülőtér, amelyben 15 milliós eh, autónál nagyobb forgalmat vezet le. Hogyha valaki arról beszél, hogy egy vad liberalizációt hajtunk végre, ez azt jelenti, hogy az az illető nem olvasta el a dokumentumot, ugyanis ez a dokumentum sokkal fontosabb kérdésekkel foglalkozik, és a, szocialistákhoz, a gue a zöldekhez szólok, olyan elveket rögzít ez a dokumentum, elvek szabadságról szólnak, szociális kérdésekről, amely nem szerepelnek más ilyen jellegű dokumentumban az egész Európai Unióban. Megragadjuk, megragadjuk a piket a szarvánál, és hogyha azt mondanánk, hogy két vagy három szolgáltatott akarnánk, akkor ez nem lenne megfelelő. Azok, akik elolvasták ezt a dokumentumot, akkor azt meg fogják érteni. Vannak olyan kérdések, olyan pontok, amelyek össze, amelyek foglalkoznak a minimál szolgáltatások kérdésével. Mi egy olyan dokumentumot állítottunk össze, amelyeknek révén a szolgáltatók kénytelenek lesznek jó minőségű szolgáltatást fognak végrehajtani. A, amennyiben ezt a dokumentumot elfogadják, akkor mindenképpen jobban fog járni az utazó közönség, jobb, világosabb féltételek lesznek. Át tudjuk tekinteni az egészet még egyszer, de az egész vita végül is arról szól, hogy két vagy három szolgáltató legyen. Feszeljünk inkább, ahogy tesszük mi, a szolgáltatás minőségéről, hogy ezek a szolgáltatók tudnak új munkahelyeket létrehozni. Mi a helyzet jelenleg? 27 másfél másféle eljárás, pályázati eljárás, szóval különböző dokumentumok vannak. Nos, a mi anyagunk ezen a helyzeten javítani akar. Amikor próbálunk ezen változtatni, valaki előhozza a két vagy három szolgáltató kérdését, és én ezt nem értem. Lehet, hogy azért van az, mert a legtöbben németül szólnak, de itt az egésznek a lényege elvész. Itt az eltérések rendkívül nagyok a teremben. A dokumentum, a mi meglátásunk szerint nagyon sok kérdésre hozza megoldást. Én inkább abba hagynám a felszólalásomat, és azt mondanám, hogy azok, akik nem értenek velem egyet, azok jöjjenek velem, csatlakozzanak hozzám, menjünk el, ígyünk meg egy kávét a harmadik szinten, és én fizetem a kávét, és megbeszéljük, hogy miről szól. Meg fogják látni, meg fogják látni, hogy ez a dokumentum, ez módosítható, ez javítható persze, de az elveken kellett együtt érteni hier. Köszönjük szépen, Zászeda úr, köszönjük szépen a kávé meghívást is. Holnap lesz a szavazás. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy hozza el a szavazókártyáját. Nem fogom megengedni, hogy az elektronikus szavazáson kéz föltartással szevezzenek a kollégák, mert Nyilván nagyon közel lesznek az eredmények, kérem, hogy hozzák el a, a kártyájukat, és a frakciótitkárságokat kérem, hogy tájéko, ö, emlékeztessék a kollégákat erre. Jó. Következő napi rendi pont. 2014-es éves költségvetés általános előadja, előadójával lenne eszmecsere, Anne Jensennel, Úgyhogy, de nincs itt Anne Jensen, úgyhogy meg, csekkolja, hogy meg, megvárjuk, míg megérkezik. Négy órára vártuk őt, úgyhogy megpróbáljuk elérni.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 Okay, colleagues. Kedves kollégák! We're on to the next item. Következők a következő napi rendi pont. Eszmecsere a 2014 4-es évi költségvetés általános előadójával, Anne Jensent mindenki ismeri. Kicsit bizarr ez a terem. Úgyhogy egy kicsit nehéz a kollégákat látni kis színházi látcső nélkül. Minden esetre köszönöm eh, Annának, hogy ellátogatott hozzánk ma délután. Mm, tavaly nagyon jó eszmecserét folytattunk levél eh, úrral, és múlt héten a plenárison nagy vita folyt az MFF-fel kapcsolatban, és azt is tudom, hogy ILS Sender és Ricky kollégák a Connecting Europe Facility-vel kapcsolatban ezen a héten kezdik meg a három oldalú egyeztetést. Úgyhogy úgy látszik, hogy egyre szorosabb a kapcsolatunk a Költségvetési Bizottsággal. Az elmúlt években, hónapokban összenőttünk, mert egyre nehezebb ugye forrás találni a céljainkhoz. De most meg is adom a szót a bevezetőnek, bevezetőre. Köszönöm szépen, Brian. Köszönöm, hogy meghívtak. A szívügyemet jelentő szakbizottságba, bár elhagytam önöket. Igaz az, hogy, ne, hogy speciális kapcsolatot ápolunk a Költségvetési Bizottsággal, nincs még meg az MFF, nincs még meg a jogszabály témával kapcsolatban, úgyhogy elég sok a bizonytalanság. De azt gondolom, hogy elmondhatom, hogy a közlekedési bizottság jó kezekben van, a elnöknek köszönhetően, és a két nagy ö, árnyék ö, jelentéstevő és a közlekedési bizottságból jön, úgyhogy nyilván van néhány kollega, jó néhány kollega, aki megérti és átlátja a közlekedési prioritásokat. Az egyik legfontosabb pont, amire a Connecting Europe, amire a tárgyalások során többször is utalunk, ez a Connecting Europe Facility, és az az MFF-ben ez fontos szerepet játszik. Az MFF meghatározza, hogy mi lesz ennek az össz- összege, és azt is, hogy hogyan lesz ez felosztva. Úgyhogy nyilván a pénzügyi keretről ről szóló tárgyalások során szoros kapcsolatban kell maradni. Ami az éves költségvetést illeti, majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk koncentrálni erre a témára. További téma az ügynökségek kérdése. Az Európai Bizottság néha elég furcsa döntésekkel, határozatokkal áll elő. Fűnyíró elv szerint vonja meg az ügynökségek forrásait, annélkül, hogy komolyan megvizsgálná az ügynökségek szükségleteit. Úgyhogy nyilván ezt meg kell még majd vizsgálni. Holnap lesz az első három oldalú egyeztetés a tanácsbizottság és a parlament között a jövő évi költségvetésről. Az alapgondolat az az, hogy meg kell beszélnünk a munkamódszerünket is. Mert egy kicsit <laughs> olyan a helyzet, úgy látjuk, hogy a Lisszaboni szerződést még nem igazán fedezte fel a tanács, a Lisszaboni szerződés szerint a parlament és a tanács egyenrangú. Nem úgy van már, mint régen volt, hogy ők döntenek a mezőgazdaságról, mi meg végső szót kimondhatjuk a többiről, hanem, hanem egyenlő, elbá, el, egyenlő partnerek vagyunk. Tehát minden egyes költségvetési sorról tárgyalni kell, meg kell állapodni. Úgy tűnik azonban, hogy a tanács még nem igazán kész arra, hogy a költségvetésünkről szóló szavazás után 21. napon akarják csak elkezdeni a tárgyalásokat, és azt is csak a kifizetés, kifizetésekről, és ránk bízzák, hogy ezt pedig hogyan osztjuk be. De hát ez nem egy komoly eljárás, ezt kétszer láttuk már, háromszor fordult elő az, hogy nagyon közel álltunk ahhoz, hogy ne legyen költségvetésünk. Szerintem feleslegesen, ebből kétszer nem is lett költségvetés. Azt hiszem, hogy jobb munkamódszertel kellene találni, hogy korábban megkezdhessük a részletes tervezést és egyeztetést ehhez szükségem van a szakbizottságok támogatására, hogy jól fel tudjak készülni eh, arra, hogy eh, a prioritásainkat képviseljem. De azt gondolom, hogy a közlekedési szakbizottság területére tartozó költségvetési sorok fontos szerepet játszanak. Dura asszony, a költségvetési jelentéstevőnk idén, tessék. Monsieur Président. Guardia Zavaró Rubén asszony. Szociális. Gracias, presidente. Köszönöm. lesz. Minden alkalommal azt mondjuk a tanácsnak, hogy nem lehet horizontális megkurtításokat elvégezni, vagy lineáris megkurtításokat, sokkal egyszerűbb az egyikről a másikra áttenni a pénzeket. A Connecting Europe azt hiszem 21 millió eurós csökkenést jelent. Global. Y está claro que este parlamento... Tehát itt egy átcsoportosításról lenne szó egy globális összegről, és a parlament már a jelentésben elmondta erről ezzel kapcsolatban a véleményét. Nos, a kérdés az az, hogy hogyan fogjuk kiosztani ezeket a költségvetési megnyilvánulásokat, tehát hogy jobban koncentrálunk az energiára, a telekommunikációra, a közlekedésre, vagy a Connecting Europe Facilities-re, tehát meg kell nézni akkor, hogy mik milyen feladatokat fogunk ellátni, mire fogunk koncentrálni a jövőben, és természetesen a kifizetések problémája is itt van előttünk. Három éve magunk előtt görgetünk 16 milliárdat, és nem tudjuk pontosan, hogy hogyan fogjuk ezt a kérdést megoldani. Sem az idén, sem a, köve, a jövő évben mert nem gondoljuk, nem látjuk az, hogy a bizottság egyszer csak meggondolja magát és stratégiát vált, egy évig dolgozunk, hogy mik a prioritások, és megállapítottuk, és mindezt aztán egy összeg tönkrevágja, és nem tudjuk elmozdítani sem a tanácsot, sem a bizottságot, és 16 ezer eh, millió eurós deficittel fogunk dolgozni 2014-ben. Én úgy gondolom, hogy legalább a munka alapjait kellene lerögzíteni, mert aztán hiába, hiába határozunk meg, hogy melyek lesznek a prioritásaink, nem, tud, nem fogjuk tudni ezeket végrehajtani. Nem, tud, nem fogjuk tudni, hogy melyik programokat fogunk végrehajtani, melyeket nem, mert hogyha nincs pénz, akkor nincs pénz, nem tudjuk ezeket végrehajtani. És eh, a múltkor a plenáris ülésen az a szó, amelyik leggyakrabban elhangzott, az a bizonytalanság volt. Ugyanis nem tudjuk, hogy milyen összegekből fogunk gazdálkodni, mik azok az összegek, amelyekből kiindulunk, nem tudjuk, melyek ezek az összegek, tehát egy kicsit a levegőben beszélünk, nem tudjuk, hogy mennyi áll rendelkezés, és lehető úgy tűnik, hogy a legvégén fogjuk megtudni ezeket az összegeket. Meissner asszony. Igen, köszönöm szépen a szót, elnök úr. Örülök, hogy Anna Jensen a jelentés felelőse, mert jól ismeri a közlekedési kérdéseket. Hát nem igaz élvezet most ezt a költségvetési jelentést elkészíteni. Hát ugye nem szeret az ember légüres térben számokkal dobálózni, mert nem is igazán tudjuk, hogy hogyan alakul majd az MFF. De ő helyesnek tartom azt, amit a parlament tesz a kurtítások nem fogadhatók el, sokkal nagyobb rugalmasságra van szükség, hogy jobban lehessen tervezni. Néhány kérdést még meg kell oldani, és hát ez persze hatással van a 2004-2020-as több éves pénzügyi tervre és Ironikusan azt lehetne mondani, hogy még jól is járt a mi bizottságunk a Connecting Europe Facilities területén, a többiek sem kaptak többet, de ez egy olyan javaslat, amely az irány figyelembe véve nagyon jövőre orientált. És ami pedig a közlekedés szállítást illeti, Hát itt a jövő orientációból sokat nem lehet látni, és Dominik Rike is nagyon helyesen említette a 20-20-as stratégiát, számos variációk merültek fel, de most ez már nincs így, nem beszélve az ügynökségekről. Úgyhogy nem tudom, hogyan alakul majd a dolog az MFF esetében is. A jövő évi költségvetésről is szót kell ezzel kapcsolatban ejteni, úgyhogy mi az, ami elvégezhető, mi az, ami megtehető, mi az, ami nem, legalábbis a közlekedés szempontjából. Úgyhogy nagyon sokan dolgoznak ezen például az Agri Bizottságban is, és nagyon jó, hogy nálunk is vannak sokan, akik erre figyelnek. Köszönöm. Ziller úr. Igen különösen boldogok vagyunk, hogy Anne az előadó ebben a témában, mert nagyon nagy felelő, nagy tapasztalata van ebben. Ami a bizonytalanságot illeti, én úgy gondolom, hogy a plafonra vonatkozó bizonytalanság elég világos, hogy honnan ered a tanács döntése, illetve a parlament tavalyi döntése után a bizottság nem mondta el az álláspontját, mi viszont világosan kimondtuk, hogy mi a mi álláspontunk. A, nos, a, a 7 éves költségvetésben mi tudjuk, mi elmondtuk, hogy mit szeretnénk. A bizottság a 2014-es javaslatában át kell, hogy tekintse a saját terveit, ami a közlekedést illeti, a terveit át kell gondolni, ugyanis nincs elég forrás, a Connecting Europe Facility-re nem lesz elég forrás. A tanács nagyon világosan kimondja azt, hogy milyen források vannak minden egyes kérdés, és ha nem tudunk megállapodásra jutni a tanácssal, úgy gondolom, hogy át kell gondolni mindazt, amit tehetünk, és úgy vélem, hogy előadóként én a bizottsági javaslatra fogok építeni. Arra kell azt kell figyelembe venni, hogy nagyon sok projekt van a Connecting Europe-on belül, nagyon sok olyan projekt van, amely jelenleg zajlik, és ezért szükségünk van egy realista, egy realista költségvetése. Észszerűbben kell megnézni, hogy mik a tervek, és hogy mik a források. Át kell tekinteni, hogy melyek ezek a tervek. Lehet, hogy meg kell adni a lehetőséget a tagállamoknak, hogy együtt finanszírozzanak, hogy együtt finanszírozás legyen a különböző projektekre, mert a tagállamoknak is valamilyen módon segíteniük kell ahhoz, hogy létrejöjjenek ezek a nagy projektek. a, talán ez nem lehetséges a Connecting Europe Facilities-nél, de azt hiszem, hogy a tanács valami ö, arra mutatott arra, hogy jó lenne, hogyha elérnénk jó eredményeket ebben. Ami az ügynökségeket illeti, nagyon jó megközelítés a vasúti közlekedés terén. A biztos azt mondta, hogy a az ügynökségek lehetnek, és úgy vélem, hogy ez egy nagyon jó megközelítés, mert úgy gondolom, hogy meg kell adni a lehetőségeket az ügynökségeknek, hogy elvégezzék azt a munkát, amit tőlünk elvárunk, és úgy vélem, hogy a jövőben más forrásokból is támogathatjuk az ügynökségek költségvetését. Grossur. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Először is köszönetet szeretnék mondani mindazért, ami elhangzott. A költségvetés a legjobb kezekben van Jelzen asszonynál. A probléma a tanács, mert ott nincs a legjobb kezekben a kérdés, és mm, nagyon komoly meggyőző munkát kell még végeznünk azt hiszem, hogy a parlament nem tenné jól, hogyha már most elkezdene megszorításokat kidolgozni. Ugye a múlt héten ö, döntöttünk arról, hogy nem értünk egyet a tanács jelenlegi ö, anyagával, hát ö, számomra a kiinduló pont ö, az, az, és ez a kérdés, hogy miből indul ki a bizottság. Remélem, hogy a bizottság nem a tanács határozatából, hanem a saját javaslatát tekinti kiinduló pontnak. Számomra ez a munkaanyag. Amit Dominik mondott, a költségvetési, a felhatalmazások, azt hiszem, hogy el kell tudni magyarázni az embereknek, mert mindenki bíróság elé kerülne, hogyha nem fizeti ki a most leadott rendeléseket két-három év múlva. Hát a politikában minden szinten, EU szinten is úgy van, hogy ez nem történik meg. És most jönnek az első adósságok, talán körülbelül 16 milliárd a mi területünkön, úgyhogy erre közvetlen választ kell adni, ugyanis, hogyha mi, mint kifizetési felhatalmazást fogalmazunk meg, az új projektekre vonatkozik, vagy a múltra, tehát azt is tudnunk kell, különben vesztünk az egész vonalon. Az, egynök, az ügynökségekkel kapcsolatban, ugye Európa Európának nem is annyira jó politikusokra van szüksége, hanem jó pszichiáterekre. Az országok nagyon jó javaslatokat tettek. Itt van ez a Connecting Europe Facility, számos egyéb javaslat, hogy egy vasúti ügynökségnek sokkal nagyobb kompetenciája kell, hogy legyen, csak éppen nem áll rendelkezésre a pénz a kivitelezésre. Tehát számomra a ez az ellentmondás, ami feloldandó, tehát először csupa jó szándékunk van, mindent elvárunk Európától, de az, ami rendelkezésre áll, az bizony semmi. Egy százalékot kapunk. Mi mit csinálnak a 99 százalékkal, amit megtartanak? Nekünk is feladatokat kell elvégezni, és nem kapjuk meg hozzá a forrásokat. Tehát azt szeretném szorgalmazni, hogy már most kezdjük el gyakorolni mert a tanács úgyis azt várja, hogy mi is érvényesítsük a megszorításokat, de mi ne ebből, hanem a bizottsági anyagból induljunk ki. A tanácsot vonjuk felelősségre, ugyanis ez nem lehet, hogy 20%-kal csökkentjük a kiadásokat, és bizonyos projekteket egyszerűen törlünk, és akkor ö, tényleg örömmel várom a tanácssal folytatott vitát, mert ö, akkor mondja meg minden ország, hogy milyen projektet akar törölni, vagy tud törölni. És jó lenne vitatkozni úgy, hogy az egy reális talajon folyjon. Köszönöm szépen. Kramer úr. Igen, először is én is köszönöm, hogy Anna Jensen eljött hozzánk, és a kérdést ismeri a területen jól kiismeri magát, és hát azt mondanám, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi pénzt kapunk, mennyit vonnak el, mennyit adnak, egy dolog biztos, sem a tanács, sem a bizottság, sem a parlament sem fog egyetlen egy projektet sem megvizsgálni, és elgondolkozni azon, hogy finanszírozható-e vagy nem. Ez így van. Németországban, és van ott egy hatalmas kívánságműsor, rettenetesen sok projekt szerepel a tervek között, Európában szintén egy példa. Ugye az utolsó finanszírozás időszakban a 20 milliárdot akartunk a transeurópai hálózatokra fordítani, 8 milliárdot kaptunk, jó egy harmat. Ez egy projektet töröltek, semmit. Na most a Connecting Europe Facility ez csupán egy harmadát törölték, tehát egyet töröltek a projektek közül? Nem. Tehát ebből a felelősségből nem keveredünk ki. Hol lehet esetleg spórolni? Stuttgartról beszélek, most nem a pályaudvarról, ott 6 milliárdot adba kerül, de az EU egy fillért sem fizet. De a Stuttgart-Ulm, vagy a Párizs-Pozsony vonal, Stuttgartban az utasok 70%-a száll fel és le, és csak 30% megy tovább. De ez fontos az áruszállítás szempontjából, hogy Párizsból Pozsonyba eljussanak, és azért nem lehetséges a, a záruszállítás, mert a stuttgart un szakasz erre jelenleg alkalmatlan. 3 milliárd euró, 3 milliárd hangsúlyozom, lenne és 12-14 százalék ebből a társfinanszírozás. Na most akkor mi a helyzet ezzel az új szakaszsal? Most a bizottság néhány napja azt mondta, hogy ez az új szakasz 3 milliárd euróba kerül, és ez meredekebb, mint a régi, és ez se biztos, hogy alkalmas az áruszállításra. Hát ha ilyen hülyességet finanszírozunk három milliárdért társfinanszírozással, és Berlin Csecsin vagy Berlin Wroclaw vonalakra nincs pénz, de hogyha Stuttgartból Zürichre megyek, vagy Bregenzbe, Ausztriába, vagy Freiburg, Kolmár között akarok közlekedni, arra nincs meg a pénz. Hát ha ez a politika, akkor ez cinikus hogy teljesen mindegy, hogy mennyi pénzt kapunk, meg mit csinálunk, úgyse törlünk semmit. Örülünk, boldogok vagyunk, mert úgyse lesz kész ebben az időszakban. Köszönöm, Michael. Tud válaszolni esetleg? Hát a bizottságra bízom, hogy döntsön arról, hogy milyen projekteket támogat és melyeket nem. Természetesen igaz, hogy ha megnézik a 2007-2013 közötti összegeket, és az, ami rendelkezésre áll a Connecting Europe Facility témakörre, az egy nagy növekedés. Nem olyan nagy, mint ahogy a bizottság javasolta, de azért nagy növekményről van szó. És a jó projektekről van szó, és hát itt kell csökkenteni, most azt kell eldönteni, hogy maradjon meg minden projekt, vagy pedig, és kapjanak kisebb finanszírozást, vagy pedig egyáltalán milyen legyen az eljárás. Vagy újabb eszközöket próbáljunk hasznosítani. A tanács, attól tartok, az Európai Tanács keményebben fog fellépni ezzel kapcsolatban. Itt növelték a forrásokat, de a költségvetésnek ez a része, és ezt Trikémen kollega mondta már, ez egy nagyon fontos tényező, és a bizottság ebben meghatározó szerepet játszik, de az Európai Tanács úgy gondolja, hogy növekedésre van szükség a 2013 2013-as szintre vonatkoztatva, és hogyha megnézzük a számokat, akkor mostantól 2020-ig mindösszesen 5 százalék a reális elvárás, de ez is nagyon ambiciózus, úgyhogy nagyon komoly kutatómunkát kell még végezni. Tehát egy időszak után, amikor a kutatási kiadások a költségvetésből 17%-kal növekedtek, növekednek 2013-tól azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. És nagyon nehéz az ügynökségek esetében, meg a többi kiadás területén, mert nagyon-nagyon kicsi a, a kör, a mozgástér, és hogyha nem sikerül rugalmasabbá tenni ezt a költségvetést, vagy több pénzt szerezni, akkor nehéz helyzet alakulhat ki, tehát akkor csak 13%-a jelenik itt meg a költségvetésnek. Sokan kérdezték, hogy mit fog tenni a bizottság, Izabel is ezt kérdezte, és hát többen feltették a kérdést, hogy mit tesz majd a bizottság. A bizottság mindig más választ ad, akárhányszor kérdezzük. Tehát azt hallottuk utoljára, hogy ugye a bizottság azt javasolja, ami már az MFF javaslatban szerepelt. Ezen keményen átrágták magukat, és az Európai Tanács is kidolgozta az iránymutatásokat, és megadta a mandátumot a tárgyalásra, de nincs egyesség, nincs megállapodás. Ez csak kiinduló pont. Végül pedig a bizottság és a Költségvetési Főigazgatóság azt mondta, hogy később, mint eredetileg javasolták, majd valamikor május végén előállnak egy olyan javaslattal, amely már reflektál az elhangzottakra, és akkor rájöttek, hogy az Európai Tanács is nyilatkozik ezzel kapcsolatban, és akkor azt is figyelembe kell venni. Tehát nem adhatunk nekik utasításokat, hogy mit tegyenek. Tehát mi azt javasoltuk, hogy ragaszkodjunk az eredeti javaslathoz, amit a bizottság készített. De azt hiszem, hogy a mi bizottságunk meghatározó szerepet játszik mind az MFF tárgyalásokon, mint pedig az éves költségvetési tárgyalásokon, mert komoly inputot adhat a gondolkodásmódra vonatkozóan. Tehát ez meghatározó lesz. És az érdekes dolog abban, hogyha nem tudunk megállapodni, hogyha nincs MFF az év végéig, akkor a 2013-as plafon marad meg, tehát kevesebb pénz lesz az 1A kategóriában, a kutatás és a Connecting Europe de nem annyi az első évben, mint ahogy majd haladunk előre, tehát ez akkor tényleg nehéz lesz, mert a 2013-as plafon az másképpen alakult, ott a mezőgazdaságra és a regionális fejlesztésre irányoztak elő nagyon sokat. Tehát foglalkozhat, foglalkozhatunk ilyen kérdésekkel, de ennek a bizottságnak az a fontos, hogy emlékezzen arra, hogy noha a noha csökkentették a forrást a Connecting Europe Facilities esetében, de és hát Kramer úr is nagyon sok mindent elmondott erről, azt kell biztosítani, hogy azért azt hiszem, hogy ez a pénz, ami rendelkezésre áll, az nagyon jótékony hatásokat eredményezhet. Örülök a hozzászólásoknak és hát örömmel várom az együttműködést, ahogy haladunk előre. Egy megjegyzést, utolsó megjegyzést teszek, hogy ez a bizottság nagyon aktív volt a pilot projektek, az előkészítő lépések során, és ez is egy érdekes kérdés. És hát tudják, hogy valamikor májusban, júniusban mm, ezzel kapcsolatban kell majd néhány gondolatot, ötletet megfogalmazni. Köszönöm Ann a prezentációt és a válaszokat. A képviselők által feltett kérdésekre. Én is úgy gondolom, hogy most nem az az idő van, amikor a költségvetési raportőr az örömteli munkát végez, de hát azért fontos, hogy minőségi emberek foglalkozzanak ilyen kérdésekkel. És itt a bizottságunkban Durán kolléganő meg az árnyék jelentések felelősei nagyon komoly iránymutatások alapján dolgoznak, hogy milyen is legyen a költségvetés, és tudjuk a múltbeli tapasztalatokból, hogy mm, van egyfajta szimpátia az önök gondolkodás módjában, illetve az ön gondolkodás módjában is a közlekedési és a szállítási kérdések iránt. Úgyhogy vissza fogunk erre majd térni a soron következő hetekben. Köszönöm. Mondi. Akkor most rátérünk a következő napi rendi pontra. Az Európai Unió légi közlekedéssel kapcsolatos külpolitikája Gross úra vezeti be a témát, mert Marinescu úr nincs itt, tese. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Igen, Marinescu kollega pont ma nem tud eljönni, úgyhogy azt kérte, hogy röviden mutassam be a jelentését. Nagyon fontosnak tartja, hogy a légi közlekedés európai szinten hozzáadott értéket mm, képviseljem, olyan 300-560 milliárdra becsülik ennek a forgalmát, és rengeteg embert foglalkoztat ez a szektor. Európán belül a légiközlekedésben a kapacitásokat javítani kell, ki kell bővíteni, de közben nem szabad szem elől téveszteni a biztonság erősítését és a környezetvédelmét. Ami a nemzetközi együttműködést illeti, ez különösen azon a területen, ezen a területen nagyon fontos, aspektus, mert a légi közlekedés a nemzetközi kitekintés nélkül nagyon nehéz, nehezen mozog elszigetelve Európában. Legyen szó az ETS eljárásról, ez egy jó példa. Ezért azt szeretném, Marinescu úr, hogy a meglévő én nemzetközi egyezmények mellett más országokkal is működjünk egyet, együtt, amelyek még nincsen, nem írtunk alá egyezményt, annak érdekében, hogy tisztelet, hogy a légi közlekedés globális aspektusait figyelembe vegyük, de erősebben érvényesítsük az európai aspektusokat. Az, a, az is nagyon fontos, hogy Európán belül az egységes európai égbolt stratégiát megvalósítsunk. Két aspektusról van szó. Egyrészt a kezdeményezéseink hitelessége, tehát olyan intézkedésekről van szó, ahol a teret jobban szeretnénk kihasználni, pozitív hatásokat elérve a környezetre és a biztonságra, és eznek pozitív hatása lesz összességében a, a kapacitásra, e, és e, tehát, hogy Európa, amit e, kíván, elkíván érni, az ne bukjon meg a 27 tagállam vitatkozásán. Európa szeretne ezen a területen tehát illetékes vagy vezető szerepet eljátszani. Még egy aspektus, ami érdekesé teszi ezt a javaslatot, tehát a jobb együttműködés szintje jó lenne nem 27 véleményt megfogalmazni, hanem egységesen fellépni. Európai szinten nagyobb koherenciát érnénk így el. És így az elmélet mellett az egészet a gyakorlatban is megvalósítanánk. Ami az én személyes álláspontomat illeti, hogyha ezt hozzáfűzhetem, gazdaságilag nézve a légi közlekedés európai szinten visszaesést mutat a többi régióhoz hasonlítva. Ezt mondják a, a légitársaságok is, és azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne eszmecserét, eszmecserét folytatni arról, hogy lehet egészséges mixet létrehozni a különböző közlekedési móduszok között, ahol Európa vezető szerepet játszhat. Marinescu úr nevében ennyit szeretnék elmondani az általa készített jelentésről. Thank you very much, Mr. Grosch, Mr. al -Kadraoui. al -Kadraoui úr következik a szociális Thank you, Chair. Um, first of all, I would like to... Köszönöm szépen. Először is elnézést az árnyék jelentéstevőnk nem tud itt lenni ma. Jörg Leichtfried. Úgyhogy én fogom helyettesíteni. Marinescu úrnak köszönjük a jelentés tervezetét. E fontos témákra már kitértünk, és egyes pontokat mondjuk még mélyebben is meg lehetne vitatni, és szeretnénk néhány új elemet bevezetni. Például a légiutasok jogainak a ról szóló jogszabályok, jogszabály kérdését, a legjobb légiutas védelmet globális szinten, aztán a környezetvédelmi kihívásokat, aztán a nagy versenyt, a konkurenciát, amely létezik a, a közel-keleti régióval szemben, vagy a globális versenyhelyzetet, konkurenciát. Európán belül is elég nagy a konkurencia. Ez, ez gyengíti Európa mm, külvilág felé betöltött szerepét. Aztán említeném itt még a szociális és munkaviszonyokat, a minimális biztonsági beruházásokat, aztán beszélünk el arról a tényről is, hogy a jelenlegi bizottság, Európai Bizottság nem volt mindig nagyon hatékony a stratégiák kidolgozása területén, erről már volt vita. Említenünk kell az ETS-t is, úgy gondoljuk, hogy jó megoldás mindenképpen fontos az erős európai légiközlekedési ágazat eh, szempontjából, és remélhetőleg eh, sikerül őszig megoldásra jutni. Emellett említenem kell a, az európai légi eh, közlekedési biztonsági illetékekkel kapcsolatos Eh, jogszabályt, amely 2010 májusában 96%-os támogatással fogadott el a parlament, ez még mindig blokkolja a tanács. Aztán az európai eh, szabályozási konvergencia kérdése, ezt is fel kell vetnünk, hogyha megnyitjuk a piacokat, eh, akkor ezt fair módon kell megtenni, tisztességes módon, és ez a konvergencia, ez nagyon fontos. Aztán a jövőbeni esetleges megállapodás az Európai Unió és az Egyesült Államok között szintén fontos, szabadkereskedelmi egyezmény fontos szerepet játszhat majd a légiközlekedésben, úgyhogy a közlekedési bizottságnak ezt sem szabad elfelejtenie. Köszönöm szépen. Alcatraui úrnak, Meissner asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy ez a jelent, a jelen nem lévő jelentéstevők és árnyékjelentéstevők napja, mert a mi árnyékjelentéstevőnk sincs itt, úgyhogy az önövében szeretnék hozzászólni, köszönjük a jelentéstevőnek, nagyon sok mindennel egyet tudunk érteni, főleg az egységes európai e, égbolttal. Én szeretném hozzátenni azt, hogy nagyon sajnálatos az egységes európai égbolt e, létre nem jövetele, úgyhogy remélem, hogy sikerül előrelépnünk ezen a területen. Aztán az árnyék jelentéstevő hangsúlyozza az egyenlő e, e, elbánás elvét e, európai szinten, főleg ami a bilaterális egyezményeket illeti, ezek az egyezmények úgy tűnik, hogy nem hoznak igazi gazdasági e, előnyöket, és jó, nem teremtenek kedvező feltételeket az európai régi társaságok számára. Ami az infrastruktúrákat illeti a hub repterekkel kapcsolatban, a tagállamok legyenek innovatívabbak azzal kapcsolatban, hogy hogyan használják a, a légikikötőiket, másodlagos habokat, speciális habokat kellene kiépíteni, és regionális habokat is ott, ahol nincs elég kapacitás. Elnök, köszönöm szépen Meissner asszonynak, poszta asszony. Uh, thank you very, thank you very much, Chair. Poszter asszony, köszönöm szépen uh, Köszönöm szépen az jelentéstevőnek, kár, hogy nincs itt, de köszönöm a munkáját. Nagyon átfogó uh, jelentést nyújtott be, néhány pontot hadd említsek több mint tíz éve beszélünk erről a kérdésről, és hát sikerült előrelépni számos légi közlekedéssel kapcsolatos egyezmény területén. Vannak kulcsfontosságú országok, amelyekkel szemben nagyobb előrelépés kellene elérni, úgyhogy támogatom őt ebben. Brazíliát hozzá kellene adni ehhez a listához, miután tudjuk, hogy mi történt Brazíliában remélem az Európai Bizottság egyetért ezzel, ami az általános megközelítést illeti. A övött nagyban támogatjuk az Egységes Európai Égbolt tekintetében, próbáljuk ezt a célzárt és az Egységes Európai Égboltot minél többször említeni. Reméljük, hogy az Európai Bizottság eh, hát nyomatékosan eh, igyekszik ezt megvalósítani, és a tagállamok is eh, el, képesztő az, hogy milyen szinten nem lépnek előre a tagállamok ezen a területen. Ez nem vonja magába az Észak-Skandináviát, Nagy-Britanniát és Írországot, úgyhogy előre kell lépni. Van néhány probléma az angolra való fordítással, néhány bekezdés, vagy néhány pont a kapcsolatban, hát majd ha erre rátérünk, akkor elmondom. Ami a piacot illeti, a jelentéstevő teljesen jogosan említette azokat a témákat, amelyeket fel kell vetni, említi Dél-Amerikát, a közel-keletet, illetve azt, hogy Dél-Kelet-Ázsia és más távoli területek, ahol nincsenek restrikciók a kapacitás képítéssel kapcsolatban, hogyan, milyen dinamikusan fejlődnek. Nem, nem fogunk Európában speciális kedvezményeket kapni, nem így működik a világ. Be kell látnunk, hogy a világ tovább lépett, ezek a piacok áttevődtek, Nekünk a mi feladatunk az, hogy ezeket a változásokat tudomásul vegyük, és tisztességes verseny lehetőségeket biztosítsunk a cégeinknek és az európai vállalatoknak. Elnök úr, a jövőbeni lépések, cselekvések fontos pontokat említ a jelentéstevő, ezen a tisztességtelen árképzést is említi, illetve azt, hogy három, harmadik országból érkező társaságok is lesznek, amelyeket támogatnak a saját országaik. Hát ezzel kapcsolatban nem tudunk mit csinálni, de mi nekünk egyértelmű a politikánk, nem támogatjuk a légitársaságokat és hát igyekszünk az Európai Unión belül megfelelő tisztességes versenyt kialakítani, és nem tudjuk ellenőrizni azt, hogy más tagállamok hogyan kezelik ezeket a kérdéseket. De összességében az ETS, ugye említették többen is, a, 90, a 32-es cikk említi ezt, illetve a piac alapú intézkedéseket, remélem, hogy ezzel kapcsolatban sikerül megállapodásra jutni, bár mindannyiunkat meglepne, hogyha igen de hogyha összességében köszönöm Marinescu úrnak, és a támogatásunkról biztosíthatom Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen ezt a jelentést. Néhány téma, amely szerepel, ezeket megerősíteném, vagy másokat szeretnék még ide, itt felvetni. Ami az Egyesült Államokban um, uralkodó helyzetet illeti, az LTS e nagyon fontos kérdés ebben a jelentésben. Hogy kezeljük ezt a kérdést, mik a tervek ezzel kapcsolatban, és milyen hatása van ennek globális szinten. Azt hiszem, hogy az LTS e mellett fel kell vetnünk a különböző államokban érvényes minőségi elvárásokat, ezek különbözőek a különböző régiókban. Aztán ami a tudományos ismereteket illeti, itt nem csak a széndiokszid kibocsátást kell említenünk, hanem a kénoxidot is illetve a nitrogénoxidot is, és emellett az eddig ignorált vitát is említi, ami a magas szférákban megtörténő kibocsátást illeti. Ezek olyan hatások, amelyeket nem lehet már figyelmen kívül hagyni, hiszen nagyok, nagy koncentrációban fordulnak elő, nemzetközi szinten kell ezt említeni, ez nem csak itt nálunk, hanem globális szinten probléma. Egyetértek a szociáldemokrata kollégával, ami az utasjogokat illeti, egy kicsit pontosabban, egyértelműbben kell ezt említeni. Miért? Hát úgy látom, hogy számos régióban az európai modellre térnek át, ami az utasjogokat illeti. Úgyhogy jó lenne, hogyha az utasjogokat most nem gyengítenénk. Azáltal, hogy legalábbis az elméletben a jogigényeket kiterjesztjük, de csak meg a katasztrófa esetében tesszük lehetővé ezeknek az érvényesítését. Ez nem megengedhető, az utas jogokat az Európai Unióban sem szabadna korlátozni. Ami a nemzetközi egyezményeket illeti, ebben az összefüggésben Hát ezt is meg kell kérdőjelezni. Ami az egységes európai égboltot illeti, egyetértek, hitelességünk forog kockán, <coughs> hogyha csak, hogyha csak kisebb blokkokban működik ez, és a többi területen pedig csak kölcsönös béke nyilatkozatok biztosítják azt, hogy működik a légi közlekedés. Ennek még nincsen köze a valódi légi közlekedési tömbhöz. Most még egyelőre nem eléggé messze menő az együttműködés ezen a területen. Ami ami az állami támogatásokat illeti, ez is kritikus kérdés, nem szabad ezt eh, szem előtt téveszteni. Számos eh, szegési eljárás folyik Európában, és ahol államok eh, támogatnak reptereket engedély nélkül, és felmerül egyes esetekben, hogy a nagy adó kedvezmények, amelyeket légi, közlek, légi kikötőknek biztosítanak, ezek nem állami támogatások rejtettem, Köszönöm szépen, köszönöm a Nezg úrnak a jelentését. Hát egy kis történetet szeretnék elmondani. Ez a történet három szereplőből áll, a három kismalacról van szó, ahol volt egy volt egy ház szalmából, egy ház fából és egy ház téglából. Ismerik jól a történetet. Az első malac az az ipar. Az ipar, az európai ipar, amelyik egy integrált szereplő szeretne lenni a világszínvonalon. Ez egy jó példa. Ez a, az a kismalac, amelyiknek téglából van a háza. A második eh, kismalac azok eh, a légitársaságok, a európai légitársaságok, amelyik nagy problémáknak néznek szemben, újjá szervezik őket, eltűnnek egyesek, veszteségesen működnek, de megpróbálnak túlélni ugyanúgy, mint ahogy a repülőterek, amelyek szintén nagyon sok újjá szervezésnek néznek elébe. Ez az a kismalac, amelynek fából áll fából áll a háza, és a harmadik kismalac az maga az Európai Unió, amelynek szalmából van a háza. Tehát két dolog van. Egyrészt újra kell szervezni az európai légteret. A tagállamok nem, tudja, nem tudnak tovább lépni az egységes légból témájában. Nagyon sok témában nagyon rossz helyzet alakult ki az interoperabilitás és más területeken is. A következő téma az a szabályozás, az európai szabályozás. Olyan meghatározásokat kell megtalálni, amelyekről beszéltünk, a különböző szereplőket kell meghatározni, aztán társadalmi, biztonsági, környezetvédelmi kérdéseket kell e, megbeszélni. Mi ezeken a területeken megpróbáljuk a lehető legtöbbet elérni, a legambiciózusabb terveket, amit biztosít kényelmet, biztonságot, és mindent biztosít az utasoknak, és mindez figyelembe veszi az egész gazdaság helyzetét az egész rendszerben. Ez a helyzet, ennek a helyzetnek az a jellegzetessége, hogy nemzetközi eh, rendszerről van szó, és eh, itt van eh, ez a nemzetköziség, amely amikor bekopog a kis malachoz, az első kis malachoz, akkor a szalmából épült ház az szétesik. Nos, hogyan lehet ezeket a témákat összeegyeztetni mindez különböző tagállamok között, hogyan tudják ezeket aztán megbeszélni a légitársaságokkal, és hogyan tudják ezeket a légitársaságokat megvédeni harmadik országokból származó légitársaságokkal szemben. Nos, úgy tűnik, hogy az Európai Unió tagállamokból áll, és remélem a tagállamok nem fognak a téglaházba bújni, az téglából épült házba bújni, azaz az ipar mögé fognak elbújni, mert látjuk, hogy mi történik ilyenkor, az ipar folyamatosan megnyírbálja a munkahelyeket, egyre rosszabb munkakörülményeket biztosít az embereknek, egyre rosszabbak a feltételek mindenhol. Nos, van egy államszerű európai keret, másfelől az iparunk nehezen tud nemzetközi szerződésekhez jutni és fenntartani magát. E kettő között kell megtalálni a megfelelő hangsúlyt és közös nevezet. Thank you very... Nagyon szépen köszönöm. Hogyha visszavonul a politikától, akkor azt gondolom, hogy új karrier várhat önre a gyermekáruházakban. És akkor most a tanácsot kell megpróbálni blokkolni. Bach kollega. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Egy ilyen fontos probléma, és ezt ilyen humorosan bemutatni, ahogyan ezt Dominik kollega tette, ezt én nem fogom tudni utánozni, azt tudni. Azonban szeretném én is kifejezni Marinaszko kollégának a gratulációmat. Azt hiszem, hogy a lényeges kérdéseket nagyon jól összefoglalta, és nem csak megemlítette, hanem javaslatokkal is párostotta. A bizottság a közleményében azt írta, hogy jelentős előrehaladás történt, de a célokat még nem sikerült elérni, és egy kérdésre szeretnék különösen kitérni. Több Európát akarunk, ugye? Már a földi kiszolgálás esetén is szó esett a kérdésről, meg a szubszidiaritásról, Hát azt gondolom, hogy a külpolitikának ebben az ágában is nagyobb egységre van szükség. Egységre, hogy fair verseny alakulhasson ki, és a tagállamok az egyes szerződésekben, amelyeket harmadik országokkal kötnek, azok világos feltételek alapján történjenek, és a biztonsági standardok, a környezeti standardok, a utasjogok, ezek mind-mind megfelelő szinten legyenek jelen ezekben a szerződésekben, mert csak ez biztosíthatja a fair versenyt. Azt hiszem, hogy a foglalkoztatási bizottság raportőreként sokkal részletesebben ki fogok térni a feltételekre, de támogatni fogjuk ezt. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Boldvin úr bizottság nevében. Hát elnök úr, azt kell, hogy mondjam, hogy illetve túl sokat nem tudok hozzátenni ehhez a nagyon hasznos vitához nagyon hálásak vagyunk a raportőrnek a tervezetért. Ez nagyon jól lefedi a kérdéskört, és hálás vagyok azért, hogy ez egy nagyon jó irányba mutat, még pedig abba az irányba, amit a bizottság közleménye tartalmazott, meg a tanács következtetései. Úgyhogy elég komoly az egység. Na most mit kell csinálni? Hát sok mindenre kitérhetnék. De nem ez a feladatom. De hát egyetértés volt a Single European Sky, az egységes európai égbolt kérdésében, aztán az öbölmenti országokkal való kapcsolatot illetően a gondolkodásmódunk is egységesebb lesz. Két lényeges kérdést említenék, az egyiket, hallottuk erő kollégától az EU-USA egyezmény. Itt komoly fejlődés történt, történik, és hát először lesz szabad kereskedelem, szabad kereskedelmi tárgyalás, és én őszintén hiszem, hogy ez előrelépést jelent a légiközlekedésben, nem konfliktusosnak kell ennek lenni, és azt szeretnénk, hogy néhány pozitív elem is jelenjen meg, többletérték jelenjen meg az egyezmény kapcsán. A második kérdés az a terület, ez lehet, hogy csupán mm, fordítási kérdése, hogy Foster azt, hogy mondta, tehát a harmadik ponttal kapcsolatban ugye a bizottság felszólítja a bizottságot, hogy fair megállapodást kössön az Orosz Föderációval, és hát, hát Hans Christian Andersen soha nem említett volna ilyesmit a meséiben, Eh, ez egy eh, rendkívüli mese, és ez azt javasolja, eh, hogy a bizottság nem igazán kezeli jól, vagy kellően, megfelelően az oroszokat, de hát, és hogy meg kell nézni, hogy milyen intézkedések biztosíthatják az Oroszország és az EU közötti kapcsolatokat. De hát a parlamentnek is van itt mit tenni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Boldvin úr. Gross úrnak kérdezem, van-e hozzátenni valója? Nincs. Csak azt javasolhatom Dominiknak, hogy ö, nagyon jó az, amit mondott az a francia jelszó, és egyébként Marinescu kollégának el fogom mondani, hogy mit hoztak szóba a kollégák, az is, azt is, ami Oroszországgal kapcsolatban elhangzott. Lehet, hogy ezzel másképp kellett volna foglalkozni, de feltételezem, hogy a jelentés jó jelentés lesz, és véleményem szerint széles konszenzusra talál. Köszönöm. Én is köszönöm, akkor hadd emlékeztessek arra, hogy március 27-e déli 12 óra módosítások benyújtásának a határ ideje április 22-én, 23-án fogunk majd ezzel foglalkozni újra, tehát március 27-e, március a módosítók benyújtásának a határideje, és ezzel a mai napi rendet letudtuk, és most következik a koordinátorok ülése. Úgyhogy akinek nincs azon helye, azokat kérem, hogy hagyják el a termet. We will go in five minutes, coordinators. Öt perc múlva kezdjük a koordinátorok ülését.